dichiarazioni di voto sulle conclusioni. De... Rátérjünk a szavazat magyarázatokra. Az Európai Tanács következtetéseivel kapcsolatban először Henen úr kap szót. Kedves kollégák, kérem, hogy gyorsan távozzanak. Henen kollégát pedig arra kérem, hogy tartsa meg a szavazat magyarázatát. Köszönöm, elnök úr. Gyakran éreztem azt, hogy ez a parlamentnek már semmi köze a valósághoz de hogyan reagáltak az utolsó leminősítésre, azt hiszem, hogy most már klinikai neurózist ért el ez a valóságtól való elrugaszkodás. Itt szuverén országokat ítél, minősítettek, és utána még az EFSF-et is. Azt hiszem, hogy itt most fel kell kiáltanunk. Ne te, tegyünk úgy, mintha a hitel minősítők nem valós problémákról beszélnének, egy interjúban például azt hallottuk valakitől, hogy itt most a gonosz angol szászok fognak össze az Európa ellen, és megpróbálják tönkre tenni az eurót. Hát kedves barátaim, nincs más alternatíva, mint az, hogy foglalkozunk végre a problémával és az időjárás előrejelzés ellen is lehet persze tiltakozni, hogy most merre megy a barométer, de hogyha összetörjük ezt a rohadt poharat, amiben előrejelzik az időt, attól még nem lesz jobb idő. Köszönöm szépen. Fox úr következik. Köszönöm, elnök úr. A múlt havi Európai Tanács következtetésekkel kapcsolatban. Annyit mondanék, hogy mi itt a parlamentben hát fel higítjük magunkat, hogyha azt hiszük, hogy mi vagyunk Európában egyetlen demokratikus hang. Sokat beszélünk itt a közösségi módszerről, de tulajdonképpen meg kell értenünk, hogy ez egy kormányközi szerződés, amit 26 demokratikus kormány ír alá, akik felelősek a saját népüknek. Az én kormányom úgy döntött, hogy nem vesz részt ebben, mert szerintünk ez nem jó, sem Nagy-Britannia, sem az eurózóna számára, de minden jót kívánunk az euróvezetnek, amikor amikor megpróbálja a problémáit megoldani. Azt kell, hogy mondjam, hogy az, az hogy a pénzügyi tranzakciós adóra hivatkozunk az állásfoglalásunkban, ez teljesen helytelen és elfogadhatatlan. Arról kellene beszélnünk, hogy hogyan tudjuk versenyképesebbé tenni Európát, nem e, pedig e, újabb adókkal kellene tovább ártani az Európai Uniónak. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Most pedig Kolárszka Bobinska asszony kap Kérem Kolárszka Bovinszka asszonyt, hogy jelentkezzen, hogyha itt van a teremben. Úgy tűnik, hogy nincs itt, akkor Swinburne asszony kap szót. Nem, elnézést, Kolárszka asszony. Mégiscsak olyan szó. Köszönöm. Én azt szeretném mondani, hogy így magyarázom a szavazatomat. Sok évet tárgyaltunk a Lisszaboni szerződésről, nem rége elfogadtuk, különböző népszavazásokat is tartottunk róla, és ma ahelyett, hogy végrehajtanánk a rendelkezéseit, bizonyos kormányok, különösen Franciaország és Németország kormánya megpróbálják, hogy visszavonuljunk néhány rendelkezéstől, ami a Lisszaboni szerződésben tarta, ö, található. Tehát most éveket, kilométereket visszafelé haladunk a helyet, hogy folytatnánk az előrehaladást és a közösség megerősítését. Lassan a poszt-Lisszaboni struktúrák lebontásán dolgozunk, és én ezt nagyon határozottan ellenzem. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Most pedig Swinburne asszony kap szót. Az állásfoglalás tervezet ellent szavaztam, de nem a tartalma ellen, hanem az ellen, hogy ez a parlament állásfoglal ezzel az dokumentummal kapcsolatban. Ez nem egy Európai Uniós szerződés, tehát nem is kell, hogy úgy kezeljük. Az eurozóna válsága folytatódik, és úgy tűnik, hogy a legtöbb megoldásjavaslat bonyolult rendeletek formájában, és még bonyolultabb pénzügyi struktúrák formájában öltött testet, és ez nem fog segíteni a piacokon. Gyorsabban megállapodható és egyszerűbben érthető eszközökre van szükség ha szükség van. A szerződés legfontosabb aspektusait a gazdasági kormányzásról szóló csomagban már bevettük, ezért szerintem a parlamentnek nem kell ezekre a megállapodásokra pazarolni az idejét. Most a kormányközi szerződésekkel akarnak ilyen kötelezettségvállalásokat másodlagos jogszabályokként elfogadni a tagállamok, akkor miért pazaroljuk erre az időinket? Hogyha a tagállamok nem tudnak bizalmat fektetni egymásba, akkor hogyan kezdhetünk mi megbízni bennük. Parola. Köszönöm szépen, kedves kolléganő. Most pedig Jetem, aki asszonyé a szó. Elnök úr, attól tartok, hogy az Európai Unió olyan szabályokat alkot meg magának, amelyeket megint nem fog tudni betartani. Nagyon fontos, hogy olyan szabályaink legyenek, amelyeket be tudunk tartani, és amelyek erősítik a versenyképességet az Unióban. A célokat azonban úgy határoztuk meg, hogy nem hiszem azt, hogy a tagállamok ezeket a célokat el tudják érni. És ebben a mostani időszakban az lenne a legfontosabb, hogyha megalkotunk egy programot, azt valósítsuk is meg. És emellett igazából a növekedésre kellene koncentrálnunk, és a munkahelyek megőrzésére. Az EU nem vette tekintetbe azt, hogy továbbra is vannak adóparadicsomok, hogy van adóelkerülés, ezzel kellene foglalkoznunk. Köszönöm szépen, most pedig Pieti Kájnen asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! A parlament álláspontját nagyon fontosnak tartom, ugyanis az unió alapelveihez tartozik az, hogy a szabályokat betartjuk, és hogy a közösségi módszert alkalmazzuk, hiszen ez a demokratikus folyamat része hogyha a politikai okok miatt most arra kényszerültek az érintettek, hogy nem vonják be ebbe a folyamatba az összes tagállamot, ez az egész közösségi módszer rendes működését akadályozza a hatos csomag esetében is valami hasonlóról volt szó. Szóval nagyon fontos lenne, hogy a rendes jogalkotó eljárásokat tartsuk be az új szabályok megalkotásakor. Köszönöm szépen! most pedig Záborszka asszonynak adom meg a szót. Grazie, signor President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudtam igennel szavazni ezen közös állásfoglalás indítványra, ugyanis nem értek azzal egyet, hogy a parlament elvegye a tagállamoktól azon jogukat, hogy egymással tárgyaljanak, és azonos szinten álló partnerként az nyomasztó, szorító gazdasági kérdéseket megvitassák. Hogyha a krízis ellen fel akarunk lépni, akkor újra meg kell nyernünk a pénzpiacok bizalmát. Keresni kell a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet az EU és más hatékony projektek, illetve a krízisbe az vezetett, hogy nem hatékony projekteket töltöttünk meg pénzzel, és elvesztettük ezt a sok pénzt. Ezért tehát nagyon fontos, hogy ezt a kérdést még egyszer megvitassuk. Köszönöm szépen Zaborszka asszony, most pedig tovább is lépünk. A Florenc jelentés taglalására is megadom Annán úrnak, tehát Daniel Hennennek a szót. Tessék, parancsoljon. Thank you, Mr. Elnök úr, köszönöm szépen. Meghökkentette az ülésteremben elhangzott észrevételek hangütése, mondván, hogy az angolok vonuljanak vissza a tengerbe, zváljanak le Európáról de ugyanakkor mégiscsak ez a tárgyalás a konstruktív alakja, alapja lehet, hogyha az új fiskális unióról szóló szerződésnek nem vagyunk tagjai, akkor logikus, hogy legyen ez a további integráció fóruma. Legyen például ez a fórum, ahol az adóharmonizációt folytatják, és ne legyen ez, ez, legyen ez a gazdasági kormányzás, hanem egy nagyobb gazd, politikai integráció ö, belső magja, és így Nagy-Britannia végezetül kívül maradhatna ezen harmonizáláson, ezen elmélyült együttműködésen mi kívül állnánk, és miért ne volna ez jó? Mindkét fél elégedett volna, biztos az én választóim elégedettek volnának, és önök, kedves kollégák, pedig elvet, elvesztenének egy állandó zsörtölődő tagot eh, a közös házból. Köszönöm Hannan úr, és most megadom Tánok úrnak a szót. Köszönöm, elnök úr. A Florence jelentése kapcsolatban 20 éven keresztül egyre terjedt a az elektromos és elektronikus berendezések használata az át a háztartásokban, és most egyre inkább, egyre modernebb termékeket szeretnének vásárolni. Ennek a következménye, hogy nagyon gyakran a rövid polcon tarthatósági időtartamú termékekhez hasonlóan eldobálják a régi háztartási berendezéseiket, ahelyett, hogy újra felhasználnák. Az újrafelhasználást növelni kell, és a parlamentnek az 2020-as stratégiát támogatni kell a tekintetben, hogy 65%-ban újrafelhasználásra kerüljenek a berendezések. A kiskereskedőknek begyűjtési pontokat kell létrehozni, ahol például a mobiltelefonokat vagy nagyobb berendezéseket is begyűjtik. Az kerülhető kibocsátás a nem megfelelő hulladék kezelésből óriási károkat okoz a tiszta környezetre az egész Európai Unióban. Köszönöm, Tenok úr, mondja az elnök. Most pedig Pietkánen asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben támogatom ezt a jogszabálytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy elérjük azokat a célokat, amelyeket az Európai Bizottság és az Európai Unió elkíván érni. Konkrétan ennek a stratégiának a keretében az alapanyagokról, a nyersanyagokról döntöttünk. Bizonyos típusú fémek nagyon kevés helyen találhatók meg globális szinten, és ezért úgy gondolom, hogy az elektronikus és elektromos hulladékok összegyűjtése az erőforrás gazdálkodás tekintetében is segít céljaink elérésében. Köszönöm, és Baszeszkú asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam ezt a jelentést azért, mert úgy gondoltam, hogy az irányelv fontos módosításokra szorul. Gondolok arra, hogy világosabbá kell tenni a begyűjtés metodikáját, illetve a különböző elektronikus és elektromos berendezések kategóriáját is világosabban el kell határozni. A hangsúlyozni kell az stratégiai nyersanyagok begyűjtését, illetve az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás fontosságát is tájékoztatni kell és érzékenyíteni a népességet annak érdekében, hogy a kezelési program, a hulladékkezelési program sikeres legyen. Azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy a gyakorlatait változtassa meg ezen a területen. Az a román hatóságok például egy olyan helyszínt hoztak létre, amely az újrafeldolgozással és a begyűjtéssel kapcsolatban információt nyújt a lakosságnak. 2007-ben kampányt indítottunk Romániában,

a környezeti és egészségügyi károk megelőzése érdekében törekednünk kell a megfelelő begyűjtés biztostására. hatásvizsgálatokból kiderül hogy az féle hulladékok eighty five át már ugyan összegyűjtik az unió tagországain belül de csupán ezek thirty three a kerül megfelelő feldolgozásra. a begyűjtésben és a kezelésben részt vevő összes szereplőnek az irányelvnek megfelelő magatartást kell tanústania a már meglévő és bevált rendszerek megőrzésével

Köszönöm szépen, Mészáros úr. És most megadom Swinburne asszonynak a szót. Ez a jelentés úgy tűnik, hogy jó egyensúlyt teremt a között, amit EU szinten döntöttünk el, illetve amit a tagállamoknak kell eldönteni. A kulcselem az, hogy hogyan tudjuk kiszámítani a begyűjtési célt 2013 után egy átmeneti célkitűzést tűzünk ki, és 2020-tól kezdve 60% lesz a célkitűzés. Az olyan tagállamok, mint az enyém, ambiciózusabb, 85%-os célt is kitűzhetnek, hogyha ezt akarják. Ezzel ellentétben a bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok, amelyek nem tudják könnyen elérni a célokat, átmeneti időszakot kapjanak. Az recycling, az újrafelhasználás rendkívül fontos, és ugyanilyen fontos az is, hogy ne túl preskriptív, meg, merev megközelítést alkalmazzunk, hanem rugalmas lehetőséget kapjanak a tagállamok arra, hogy hogyan érik el a célkitűzéseket. Demonstrálniuk kell a tagállamoknak, hogy mennyire állnak közel a célokhoz. Elnök, köszönöm szépen, Swinburne asszony. Most pedig Kelly úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni Karl Heinz Florenc kollégámnak, remek munkát végzett ezzel a jelentéssel. Ugyanakkor úgy érzem, hogy az egész parlament is jó munkát végzett, mindenki elismerően nyilatkozott. Nagyon nagy feladat áll előttünk. Ahogy egyre több elektromos, elektronikus berendezés kerül a piacra, nagyon fontos, hogy megfelelően ártalmatlanítsuk és újrahasznosítsuk ezeket. Vannak jó gyakorlatok, és rossz gyakorlatok is, ilyen például a harmadik országokba történő hulladékexport. export Segítenünk kell a környezet állapotának a javításán, másodlagos nyersanyagok felhasználásával, pedig egy mindenki számára nyerő helyzetet tudunk teremteni egész Európában. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Tenok úrnak, mégpedig a következő jelentés, a Krista Klász jelentés kapcsán támogattam a klász jelentést a tekintetben, hogy a piacra kerüljenek a bio, biocid termékek. Úgy gondolom, hogy ez a csomag kiegyensúlyozott, és a biocid termékek irányelvét vissza fogják vonni, és egy jobb alternatívával helyettesítik, bár két fő célja meg fog maradni. A biocid termékekről szóló irányelv különösen az aktív vegyi termékek feldolgozása tekintetében fontos, hogy a normális és a problematikus anyagok között fenntartsuk a különbségtételt. Ehhez ez kell, hogy hatékony legyen a jogszabály. A kompromisszumos csomag, amelyre szükség van, ezt a két oldalt remélhetőleg ki tudja egyenlíteni, és az adatvédelmi szabályok tekintetében is pozitív előrelépést tudunk remélhetőleg elérni. A jelentés további javaslatai segítenek az szükségtelen állatkísérletek és boncolások elkerülését, amelyeket én elutasítok. Sokkal könnyebb lesz meg érteni ezen termékek használatát, remélhetőleg az új szabályoknak köszönhetően. Elnök, most pedig Helena Baszeszko asszony kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Én e jelentés mellett szavaztam azért, mert a biocid termékek nagy mértékben alkalmazottak, a kozmetikai, élelmiszeripari és textilipari ágazatban is. Ezért a szabályozásra szükség van a felhasználásuk tekintetében. Egyszerűsíteni kell az engedélyezési folyamatot egy oldalról, más oldalról. Nagy szintű egészségügyi védelmet kell biztosítani. Ezért az engedélyezés központosított mi volt a pozitív hatással lesz az egész európai térségre. A biocid termékekkel kezelt termékekről jobb információt kell nyújtani a fogyasztóknak. Üdvözlöm azt is, hogy a kumulatív hatást definiáljuk, és elemezzük az ilyen jellegű hatását a biocid termékeknek. Egy ide vonatkozó metodikára szükség lesz az Európai Bizottság vonatkozó jelentésében is. Basescu asszony, most pedig Péter Jár kap szó. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament és a tagállamok az EU biocide rendelete újra elfogadásában megegyeztek. Üdvözlöm, hogy az EU-ban engedélyezni fogják a biocid termékeket, és az e, ne Európán kívüli biocidokat is engedélyeztetni kell majd Európában. Ez azt jelenti, hogy a külföldi termelőknek be kell majd tartaniuk a magas európai normákat, ha Európában akarják eladni a termékeket. Ugyanakkor a mezőgazdaság szempontjából fontos, hogy a biocidok hozzáférhetők legyenek a gazdálkodók számára. Úgy hiszem, hogy jó kompromisszumot sikerült kialakítani, és így fenntarthatóan használhatjuk a biocidokat, csökkenthetjük a kockázatokat, tehát jó úton haladunk, de persze nem utoljára foglalkozunk e kérdéssel az Európai Parlamentben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jár úr. Most pedig Case Wimburn kap szót. Hogyha ugyanannyi biocidot használunk, mint ma, ez elengedhetetlen feltétele a mezőgazdaságnak. Ez a jelentés megfelelő egyensúlyt teremt a hozzáférhetőség, illetve az állat, ember és növényegészségügy igényei között. A biocidok engedélyezése jó utat jelent, és így sikerül a legmagasabb szintű védelmet biztosítani vegyészeti hátterem van, és éppen ezért üdvözlöm, hogy a biocidok engedélyezését rendszeresen felülvizsgálják, maximálisan tíz évre lehet majd megszerezni egy jelentést. Ugyanígy a kaszinogének tekintetében um, fontos, hogy ezeket ellenőrzött módon használhassuk, hiszen a én térségemben, Walesben a gazdák használják ezeket a termékeket. Nem szabad tehát teljesen betiltani ezt. Ugyanakkor egyetértek a kölcsönös elismerés rendszerével, hiszen így jöhet létre az EU-n belül egy egységes biocid piac. Köszönöm szépen, Swinburne asszony. Köszönöm, Swinburne asszony. Most pedig megyünk tovább, következik a Bové jelentés, és Tenok úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Igennel szavaztam a buvé jelentésre, az igazság bemeneti ellátási ráncáról. Egy nagyon költségintenzív ágazatról van szó a mezőgazdaság esetében. Időnként a gazdáknak nehéz nyereségesen tevékenykedniük, és ez a jelentés ezt elismeri. Az EU által meghozott jogszabályok hatására gyakran romlik a mezőgazdasági üzemek versenyképessége, ezen próbálunk most segíteni. A kulcseleme a jelentéseknek az az, hogy az első pilléres zöldítés opcionális legyen. A bizottság a közös agrárpolitika 2013 utáni kap ügyében új jogszabályokat akar megalkotni, ezek plusz terhet fognak jelenteni a mezőgazdasági üzemek számára egy olyan időszakban, amikor olyan intézkedéseket is megteszünk, amelyeknek a hatása pont ezzel ellentétes. Köszönöm szépen, Tenek úr! Most pedig eh, Pietikájnen asszonyé a szó parancsoljam. Elnök úr, ugyanúgy, mint az erőforrás hatékonyság, a nagyon fontos eh, feladat az is, eh, hogy globális szinten és Európában is elegendő élelmiszert állítsunk elő. Határozottan támogatom ezt a kitűnő jelentést, amelynek a kiinduló pontja az, hogy olyan intézkedésekre van szüksége, meg érintik az ellátási lánc minden pontját. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen mezőgazdasági rendszerekkel, hol, mit állítanak elő, és mindezzel azt kell biztosítanunk, hogy valóban jó eh, minőségű élelmiszereket eh, állítsunk elő mindenütt Európában. Ugyanígy támogatjuk eh, a biológiai sokszínűséget is, ezzel csökkentjük az környezetre gyakorolt káros hatásait az élelmiszertermelésnek. Köszönöm szépen, Baszeszko asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Bove kolléga jelentése mellett szavaztam, azért mert úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági ágazatban egyenlőben kellene elosztani az árakból származó jövedelmeket. Jelen pillanatban eléggé homályos és nem megfelelően kommunikált ez a terület. Ehhez hozzátevődik az, hogy a nagy áruházláncok rontják a felvásárlási árakat, valamint folyamatosan csökken az emberek vásárló ereje. A perifériára szorult, különösen hegyi rend, területek, hegyi gazdaságok nagyon súlyos helyzetet élnek át. Ezért többet kell a termékek megőrzésébe és a szállításukba fektetni azért, hogy a versenyképességük megmaradjon. Milyen mit tudunk adni a gazdáknak, hogy ott maradjanak és műveljék a földjüket. Ez a szélső, legkívül belső területe gazdái számára rendkívül fontos. Köszönöm, Baszeszko asszony, hogy az elnök. Most pedig Jár úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr amely saját kezdeményezésű jelentéssel egy fontos problémára hívjuk fel a figyelmet. Az elmúlt években az input árak sokkal gyorsabban nőnek, mint a termelői árak. Tisztességes feltételekre van szükség minden piaci szereplő számára. Ez a szociális piacgazdaság lényege, ami azt jelenti, hogy a politikának be kell avatkozni, hogyha a tisztességes versenyfeltételek nem adottak adott egy probléma a mezőgazdaságban, mégpedig az, hogy egyrészt nagyon sok mezőgazdasági üzem van, azután van egy középméretű feldolgozóipar, és végül a kereskedelem nagyon koncentrált, nagyon kevés piaci szereplőből áll és így a kevésbé jól szervezett termelők többnyire rövidebbet húzzák. Ezért több érdekképviseleti szerve van szükség, akik piaci információhoz jutnak, és amelyek egyeztethetnek az árakról is, persze a versenyjogi szabályok betartásával, és hogyha nem jók ezek a szabályok, azokat korrigálni kell. Köszönöm szépen, Járul! Most pedig Kelly úr kapszolt. Köszönöm szépen. Ismét nagy örömmel szavaztam e jelentés mellett. És nagy örömmel hallgattam a vitát is, nagy örömmel vettem részt benne ma délelőtt. Nagyon hasznos volt a mai vita. És végül is ezt az óriási problémát kezelnünk kell, és sikerülni is fog, mivel a multinacionális cégek szerepének a kérdése nagyon fontos a kicsi gazdálkodók számára különösen. Az ő helyzetük védelmében lépéseket kell tennünk, és a nem megfelelő gyakorlatoknak véget kell vetnünk különösen ezen kulcsfontosságú területek esetében. Ki kell igazítanunk a nem megfelelő eljárásokat, méltányos bánásmódban kell részesíteni a gazdákat. Mégpedig azért muszáj ezt megtennünk, mert ma a legnagyobb cégek ellenőrzik ezeket a területeket is, és ez nem méltányos helyzet. Köszönöm, Kelly úr mondja az elnök, és most következik. Az élelmiszerellátási lánc egyensúly hiányáról szóló jelentés, és ismét Kelly úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Hasonlóan az előző témához hasonlóak a problémák is, ezért szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos, hogy a termelői szinten felmerülő problémákat, különösen a multinacionális cégek által jelentett nyomást kezeljük. Az élelmiszer ellátási láncban mindenhol nagyon fontos szerepünk van, hogy a méltányosságot biztosítani tudjuk. Ha ez sikerül, óriási lépést fogunk előre tenni. Köszönöm, Kelly úr. Most pedig az Európai Unió űrstratégiájával kapcsolatos dokumentumról Hanna úr kap szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Az úr, az űr mindig felkeltette az európai integracionisták érdeklődését. Voltak éppen hidegháborús kontextusban gondolkoztak arról, hogy hogyan lehetne az űrt meghódítani. Sirak ugye azt mondta, hogy az Egyesült Államok technológiai imperializmusát törjük meg a Galileóval. Ugye egy francia sur la lune eh, fel akarnak juttatni, ez volt a nagy remény, ez volt a nagy terv. Kedves barátaim, mindez nem más, mint az Európai Unió tökéletes szimbóluma. A múlt évben például egy szavazó ládát küldtünk fel az űrbe, hát micsoda abszurdum ez, tökéletesen elszakadtunk a valóságtól. Egyre inkább elsüllyedünk a mocsárban, önök meg az égbe vetik vigyázó tekintetüket. Köszönöm szépen, most pedig megadom Tenok képviselőnek a szót. Elnök úr, mondja Tenok képviselő, mikrofon nélkül. Mikrofon, így az elnök. Mi, elnök úr, a Petrocello jelentést megszavaztam, hiszen fontos, hogy egy jobb EU űrstratégiát folytassunk, szakértőink és tudósaink hozzájárulhatnak az űrtechnológia elmélyítéséhez, és így javulhat az emberek életminősége. Például a GPS um, szatelliták hozzájárulhatnak majd ahhoz, hogy um, még jobban, uh, pontosabban tudjunk közlekedni, uh, jobban szállítsuk ki a termékeket uh, a fogyasztókhoz. Ugyanakkor fontos, hogy az EU környezetvédelmi programját is támogatja az űrkutatás, ugyanakkor a GMES több éves pénzügyi keretből való támogatását támogatom, és úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy egy extra további pénzügyi terhet rójunk a tagállamokra. Köszönöm szépen, Tanak úr, most pedig Kay Swinburne asszonyé szó. Köszönöm, elnök úr. Az űrstratégiára vonatkozó jelentés értelmes javaslatokat tartalmaz. Egy olyan területen, ahol ha megosztjuk, közösen használjuk az eh, EU tagállamok forrásait, eh, messzebbre juthatunk. Az erőforrásokat, az információkat összevonva innovatívan előre léphetünk, amiből az egész EU és az egész világ is talán profitálhat. Nagyon fontos ez a jelentés, hiszen egyre nagyobb a verseny a világon, és az űrkutatás eredményeképpen sokszor a mindennapokban hasznos termékeket kapnak az emberek. Az űrstratégia révén független hozzáférés biztosítunk az űrben, ez idővel egyre fontosabbá fog válni. E, a galileo-t továbbfejlesztjük, e, a műholdas navigációs rendszert is, e, és saját, nagyon precíz rendszert fogunk létrehozni Európában. Ez valóban hozzáadott értéket jelent az EU számára. Köszönöm szépen, Swinburne asszony! Most pedig következő jelentésre térünk rá, Karonna jelentés, hogyan tudjuk elkerülni a pazarlást az élelmiszerekkel, és Henen úr ismét a szó. Köszönöm, elnök úr! Lukashenko diktatúráját Belarusban úgy értek fel, hogy ez az utolsó még működő szovjet művelet Európában. De nézzük meg a kapot, a közös agrárpolitikát, mint az árak, a szabályozás erre emlékeztet. Nagyon sokszor elmondtuk a kapita kapcsán, hogy ez borzasztóan hogy károkat okoz az egész világon, különösen az afrikai országoknak, nagyon aránytalanul működik, ez sújtja a szegényeket, és meg növeli az élelmiszer árakat, az ösztönzőket torzítja, és különösen olyan országokat sújt, mint az enyém, akik importőrök, élelmiszerimportőrök. Meg kell nézni azt, hogy hogyan támogatunk embereket a tagállamokban, akik nem is feltétlenül termelők, már nincs, nincs is földjük. Nagyon sok civil szervezet, közintézmény, magánszemélyek kapnak támogatást, súlyos pénzeket az Európai Unióból. Az EU megvásárolta egy minden tagállamban hatalmas lobbiknak a a támogatását. És azt hiszem, hogy vissza kell, el kell szakadnunk ettől a politikától. Uh, Köszönöm, Tanok úr, elnök úr. Az ECR-es kollégákkal hasonlóképpen mellette szavaztam a változtatásoknak. A jelenlegi gazdasági válságban, amikor folyamatosan nő a globális népesség, és az afrikai területeken óriási problémák vannak, az élelmiszer pazarlás problémája soha volt, nem volt még ennél fontosabb. A jobb koordináció a tagállamok között és a pazarlás csökkentése nagyon fontos. A jelentés rámutatott az egyik legfontosabb dologra, mégpedig a szupermarketekben az alacsony áron vonat való eladások szabályai nem egységesek a különböző tagállamokban. A diszkont árak nem ugyanakkor lépnek életbe a szavatossági idő tekintetében. Az Egyesült Királyságban például nagyon különbözik a helyzet a többi tagállamoktól. Más tagállamokban tiltják is az, ezt az észszerű eljárást, hogy a szavatossági idő lejártával diszkontáron értékesítsék a felesleges készleteket. Radikális reformra van szükség, ahogy Henon úr is mondta, a kap reformjára. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Piper úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel szavaztam erről a jelentésre. Az Európai Unióban évente több mint 90 millió tonna felhasználható élelmiszer kerül a kukába. Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy a termelés, az előállítás és a, szállítás láncolatában az élelmiszer több mint körülbelül fele hulladékká válik. A bizottságot felszólítom, hogy ellenőrizze, vizsgálja meg e jelenség okait, és az egyes tagállamok is vizsgálják meg ezt a jelenséget. Egyszerűen fogyasztóként több ötlettel kell nekünk is fellépnünk, hiszen mi vagyunk a felelősek. Lehet, hogy a lejárati határidőket kell változtatni, például Lengyelországban a, nem azt mondják, hogy legalább eltartható eddig, illetve Lengyelországban azt mondják, hogy a lehetőség szerint eddig a napig fogyasz el, Ausztriában a legalább eltartható megfogalmazással élnek, éppen ezért fontos, hogy itt is célirányosan lépjünk fel, és egységesítsük a megközelítést. Köszönöm szépen. Köszönöm, Baszeszko asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én mellette szavaztam ennek a jelentésnek, amelyet Karona úr fogalmazott meg. Hiszen a FAO felkeltette a figyelmünket az élelmiszer termelés nemzetközi egyensúly hiányaira. A minőség, illetve a racionális fogyasztás épp olyan fontos, mint a pazarlás elkerülése. Az egészséges táplálkozás az élelmiszerbiztonság alapja. Az európai állampolgárok új alapjoga, sőt nem is csak az európai, hanem az összes világbeli ország állampolgáraié rengeteg élelmiszert pazarlunk el, dobunk a kukába, kilószámra. Ugyanakkor Szomáliában hat hónapja éhínség tombol. Szomáliában a legmagasabb a világon az alultápláltság aránya, különösen a gyermekek körében. 2013 ezért legyen az élelmiszer pazarlás elleni európai év. Köszönöm, mondja az elnök. Péter Jár kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament ezen a héten az ipari államok egy központi kérdésével foglalkozott ismét, ez pedig az élelmiszer pazarlás. Ne feledjük, hogy az előállított élelmiszerek körülbelül fele hulladékká válik a fejlett országokban, tehát nem jut el a fogyasztókhoz, vagy a fogyasztók maguk dobják ki. Piper kollégát kiegészítendő hangsúlyoznom kell, hogy Egyszerűen valami ötlettel kell fellépnünk, tarthatatlan a helyzet. Jó irányba mutat ez a dokumentum, de fogható és megfelelő akciókra van szükség. Engem, mint gazdát mindig újtan újra felidegesít, hogy nem eléggé biztosítjuk az anyagok körforgását, hiszen a, lehet, hogy lejárt egy élelmiszer szabadossága, de állati takarmánynak is még igenis használni lehetne. Ezügyben is várok a bizottságtól valamilyen módosító javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, járó. úr. Swinburne asszony. Köszönöm, elnök úr. Tekintettel arra, hogy már most is milyen nagy nyomás nehezedik a gazdákra, hogy kevesebb erőforrásból több élelmiszert állítsanak elő, e, a helyes hangot üti meg ez a jelentés a pazarlás ellen felszólalva. 9 milliárd vagy billió e, 9 milliárd ember fog élni a Földön 2050-re, és ezért nagyon fontos, hogy legyen jó stratégiánk. Az egész EU-ban koordinálni kell a stratégiát. Létrejött már egy hálózat, megpróbáljuk cserélni az információkat, a legjobb gyakorlatokat, hogy hogyan lehet csökkenteni a pazarlást. További koordinációra lenne szükség a kutatásban, fejlesztésben, hogy a hulladékok kezelését is javítsuk, például energiát lehessen ezekből a hulladékokból előállítani. Az iparnak is megfelelő szerepet kell betöltenie az élelmiszer hulladékok feldolgozásában, de a csomagolás tekintetében is eh, innovatívabb megoldásokra van szükség, és az élelmiszer felhasználást is eh, eh, ennek fényében kell átalakítani. Az energiafelhasználást hatékonyabbá kell tenni, de ne helyettesítsük a piaci megoldásokat túlzott szabályozással. Köszönöm szépen, most pedig Kukán a képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Az élelmiszereke való pazarlás kérdése egyre nagyobb probléma Európában, végig húzódik az egész élelmiszerellátási láncon. Ebben az összefüggésben üdvözlöm az Európai Bizottság azon javaslatát, mi szerint 2020-ra csökkentsük az élelmiszer pazarlást. Én is igen elszavaztam ma erre a jelentésre, mert ez segíti majd ennek a célnak az elérését. Jenes Potocsnik eh, biztos, biztos is elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor a világ nagyon sok országa szenved élelmiszer hiánytól, az Európában keletkezett élelmiszer hulladéka való pazarlás gazdaságilag is és természetesen erkölcsileg is elfogadhatatlan, tartatatlan nem csak a hulladék keletkezésének okáról beszéljünk, hanem arról is, hogy lehetne csökkenteni a keletkezett hulladék mennyiségét. E, támogatom a parlamentnek azon e, javaslatát, hogy 2013 az élelmiszerpazarlás elleni év legyen, és próbáljuk meg jobban felhívni az emberek figyelmét erre a fontos kérdésre. Köszönöm, Kukán úr. Végül Kelly úr kap Köszönöm szépen, ismét elnök úr. Kutatásokat végeztem a e témában, és sokkolóan hatott rám az a szám, amit tapasztaltam, hogy a háztartások akár egy évben ezer eurónyi élelmiszert vesztegetnek el. Ez rengeteg pénz, valamit tennünk kell tehát. Néhány statisztikát szintén olvastunk, például azt, hogy 60%-át az élelmiszernek kidobjuk, és 20% e, arra vezethető vissza, hogy nem tudjuk, hogy a lejárati dátum, a szavatosság lejárta, az ajánlott fogyasztási idő között mi a különbség. Ehhez hozzá kell tenni az élelmiszer előállításának, az üvegházhatású gáz kibocsátását, illetve a megfelelő biológiai hulladék kezelés kérdését is. Nagyon sok munkánk van, de ez egy jó alapot képez a jövőbeli munkához. Elnök, köszönöm szépen, végül Repo úr kap szót. numero Köszönöm szépen. Én magam is megszavaztam ezt a jelentést. Hiszen majd, hogy nem 80 millió ember él a szegénység határán, vagy a szegénységi küszöb alatt az Európai Unióban, és több milliárd ember él a világon, akiknek az élelmiszerrel való ellátottsága mindig problematikus. Nos, ebben a helyzetben csak igen el lehetett szavazni. 180 tonna 180 ezer, vagy akár 180 millió tonna élelmiszer kerül elpazarlásra, ez sem szociálisan, sem erkölcsileg nem elfogadható és nem fenntartható. Figyelembe kell ugyanis venni még a környezetvédelmi kihatását is ennek a jelentés, jelenségnek. Azon kell gondolkoznunk tehát, hogy voltak éppen itt pénzt dobunk ki a kukába. Köszönöm szépen, köszönöm Repú úr. Nos, a, megkaptuk az első olvasatra az állásfoglalásokat, a magyarázatokat,